Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke, wir fangen jetzt. Hölgyeim és uraim, elkezdjük a napi rendet. Nem vagyunk túl sokan itt a teremben, de nagyon sok párhuzamos ülés van ezeken a szakbizottsági heteken, gyakran szabadás is van ezeken az üléseken, és hogyha a szavazás kerül a sor, akkor a kollégák mind ott kell, hogy legyenek. Szavaznak, majd szaladnak vissza a másik szakbiz- szakbizottságba. Tehát a szokványos ülés tartó szakbizottságokban kevés képviselő van jelen. Lehet, hogy ezt most nem is tudjuk pillanatnyilag elkerülni, hiszen ennek a jogalkotási időszaknak a végén járunk. Éppen ezért azonnak, azon kollégáknak a száma, akiknek otthon is vannak kötelezettségeik, igen magas egyre több kollégának kell otthoni feladatokat ellátani, éppen ezért kérem elnézésüket, hogy ilyen kevesen vagyunk itt. Mindenkit szeretettel köszöntök, örülök, hogy itt vannak a meghallgatásunkon. Az örökösödéssel foglalkozunk, illetve bizonyos felnőttek védelméről. Nagyon örülök annak, hogy Kurt Lechnet köszönthetem baloldalon. Ma legtöbben ismerik őt, hosszú éveken keresztül tagja volt ennek a szakbizottságnak, illetve jelentéstevője az örökösödési rendeletnek, eh, jegyző volt eh, civil foglalkozását tekintve, ő, ő fogja megnyitni a mai ülést, és Van de Kerkhoff asszonyt is szeretettel köszöntöm az Európai Bizottság képviseletében, illetve Szvita Laura szintén a bizottságtól, Paul Lagarde, professzor urat a Párizs Egy Egyetemtől, ő is egy nagyon fontos előadást tart majd a rendeletről, illetve jelentős munkával járult tehát hozzá, illetve Antonio López hamarosan csatlakozni fog hozzánk, és Richard Frimston urat is szeretném köszönteni, aki Londonból érkezett, Lechner kollégát kérem meg arra, hogy tartsa meg bevezetőt, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves Klaus Heiner Léne, hölgyeim és uraim. Nagyon örülök annak, hogy megint itt lehetek a jogi bizottságban, ahol mindig nagyon kellemes légkörben történt a munka. 10 percet kaptam az előadásomhoz, és szeretném felidézni ennek a rendeletnek a legfőbb pontjait, általános pontokat, illetve néhány pontot értékelni. Ez a rendelet egy csomagban öt területet szabályoz, az illetékesség kérdését, másrészt a, az alkalmazandó jogot, a szavazási jogot, illetve a szokványos tartózkodási helyet, a döntések elismerését, megvalósítását, illetve a köziratok elfogadását, bizonyító erőket illetően. Ez a megoldás egy csomagban nagyon-nagyon fontos volt. Az izolált megoldások nem lettek volna helyesek. Az egyes szabályozott területek előfeltételezik egymást. Nagyon fontos az, hogy egységes alkalmazandó jogot kell érvényesíteni, és ez vonatkozik véleményem szerint más szabályozási területekre is, amelyekről szól a munka, illetve a tanácskozás bizonyos szakosában vannak. Ami az egységes alkalmazandó jogot illeti, Ami a közokiratokat illeti, a határokon átnyúló bizonyíték erejüket. Számos információs rendezvény alkalmával ezekről szó volt már, és szeretnék kitérni nagyon fontos pontra, egy normál polgár számára a rendelet, ellenvetések, tanácskozás ellenére nagyon egyszerű maradt, és ez fontos volt számunkra, hiszen normál polgárnak nincsen szüksége bonyolult kompetencia kérdésekre, nagyon fontos, hogy azt tudja, az tisztában legyen, hogy hol van az ő legutolsó, hol volt legutolsó szokványos tartózkodási helye, illetve um, választójoga van az állampolgársága alapján, és így megbízható alapra rendelkezik, eh, szerint 25 eh, más tagországban is elismerjék ezt, tehát eh, sok kivétel nélkül, a szabályozás nélkül, ez egy nagyon fontos kiindulási alap, A nemzeti szabályozásoknál ez ugyanis gyakran előfordul, és az EU szabályozásoknál is. Számos konferencia, információs rendezvény van, volt ebben a témában, én is ezeken részt vettem, Frimston úr, Lagarde úr, szintén bekapcsoltak ebbe a munkába, és mindenütt kivétel nélkül pozitív értékelést érzékeltem a téma kapcsán. Természetesen vannak kritikai jellegű megjegyzések, problémákat azonosítanak, hogy az miért sem más a helyzet. Nekem feltűnt a következő. Nemzeti szempontból nem csak nemzeti érdekeket gondolok itt, értek ez alatt, hanem a nemzeti fogalmak alapján érvelnek és vitáznak, és túl kevésbé veszik figyelembe azt, hogy a rendelet nem tovább fejlesztése meglévő megállapodásoknak, hanem szó szerint egy teljes mértékben új eszköz. Éppen ezért különösen vonatkozik rá az, hogy önmagából adódóan kell értelmezni, és nem az előírások értelmében, célja értelmében, Tehát ha visszagondolok az egyetemi időkre, akkor a törvények értelmezése nem azt jelentette, hogy a szavakat értelmeztük, hanem az értelmet próbáltuk meg megragadni. És ezzel kapcsolatban én amellett szólnénk, hogy a történelmi módszert alkalmazzuk a törvények értelmezésénél. A jogalkotási eljárás fejlődését is figyelembe kell vennünk, volt a bizottság részéről néhány jó javaslat, és Van de Kerkóve azt is minden bizonyal egyetért majd velem, ez a jó javaslat a jogalkotási eljárás során javításra került. Nem gondolom, hogy rosszabbá tettük volna a javítás során, hanem tényleg javult ez a rendelet, mégpedig, és ezt feltétlenül fontosnak tartom kihangsúlyozni, mind a három intézmény hozzájárult ehhez, a parlament is, ezt igenis kijelenthetjük magunkról, de a tanács és a, a bizottság is, és egy nagyon szakmai, tartalmú, bizalmon alapuló együttműködése került sor. Egy apróságra szeretnék még kitérni. A legutóbbi Íg Strasbourgban Mm, vitatkoztunk a jog megválasztásáról, kompetens jog megválasztásáról. Az első kompromisszum abban állt, hogy egyértelművé válik ez. Én elmondtam azt, hogy ezzel nem értek egyet. Most is ragaszkodom ez az elképzelésemhez, és ezután ezt törölték. Egy másik rendeletben, a Róm 1-es, 2-esben, nem emlékszem, hogy melyikben, hasonlóan szerepel ez az értelmet tekintve. Nem véletlen azonban, hogy ebből a rendelből ezt törölték, hiszen ez egy értékelését tartalmazza a jogalkotónak, hiszen a, a halál esetében egészen másról van szó, mint az élők közötti ügyletek esetében. Át szeretnék térni a átmeneti megállapodásokra, amelyek a jogalkotási eljárás során kibővültek, és az értékelés a vég a parlament számára mindig is nagyon fontos volt az, hogy a polgár, aki döntött, rendelkezett arról, hogy mi történjen halála után, hogy ez védelmet élvezzen. Ez egy nagyon fontos alapelv, ez az értelmezésnél is igaz, éppen ezért a kérdéses esetéknél eh, úgymond a széleskörű értelmezéshez kell ragaszkodni, nem a szűkörű értelmezéshez. Nagyon gyakran célok közötti eh, konfliktusokról van szó, tehát eh, amikor régi problémát oldom meg, akkor három új merül fel ezzel. Ehm, egyidejűleg a 25 különböző megoldás van, ebből egyet szeretnénk, ez természetesen néhány döntése szükség van, a jogalkotónak ezt meg kell próbálnia tisztáznia. Egy pontra ki szeretnék itt térni, A dologi jog nem találtozik a rendelkezés alá. Ez azt jelenti, hogy a nemzeti szabályozásokat kell a minősítés alá, alapjául venni, mielőtt eldöntjük, hogy dologi jogról vagy örökösödési jogról van szó, illetve hogy ez elégséges-e vagy nem. A nem önálló kapcsolás az, az jellemző gyakrabban az Európai Bíróságnak erről néha döntenie kell, a német jogra utalnék, Németország a 1373-as cikkeben szabályozta a polgárjogban, Németország nem sikerült tisztázni azt, hogy mi minősül dologi jognak, mi minősül örökösödési jognak. Hogyha ezt a német jogalkotás nem tudta tisztázni, akkor hogyan tudná az európai jogalkotást tisztázni? Éppen ezért mondtam azt, hogy sürgősen szükség van arra, hogy a dologi jogról szóló rendelet eredményre jusson. Ezt szívből remélem, hiszen ez az emberek életét érinti. Ki szeretnék térni még egy kérdés komplexumra, mert ez szintén fontos a jogalkotó számára. Az európai örökösödési tanúsítvány, illetve a nemzeti örökösödési rendelkezések, örökösödési tanúsítványok. A jogalkotó e, és ez benne van szó szerint a rendeletben, azt szerette volna, hogyha a nemzeti eljárások megmaradnak az, egység, az egyszerűség kedvéért, a gyorsaság kedvéért, és ez fontos volt, mert a kompetenciáknál is a liberalizáció érdekében szerette volna ezt, hiszen hogyha az emberek nem akarnak a nemzeti jogalkotáshoz folyamodni, akkor ezt megtehessék Ez egyelőre világos, viszont van itt egy probléma a kompetencia szabályozásokkal. Szeretnék egy rövid példát mondani erre. Vegyünk egy belga állampolgárt, aki eh, elvesztette házastársát, és nyugdíjba vonulása után éle, eh, olasz életpartnerével eh, Olaszországba távozik, meghal, és az örökösök mind Belgiumban élnek Hát, ők igénybe a belga szabályozásokat, az illetékességi szabályozások ezen nem mennek szembe, hiszen a belga jegyzők nem tartoznak a bíróság definíciója alá rendelt értelme. Ugye van Deker kővasszony? Olaszország esetében ugyanez a helyzet, tehát először a belga joghoz folyamodnak, és utána szép nyugodtan, ami Olaszországban él, él ez a személy, ott folytatják. Tehát az európai örökösödési tanúsítványt egyáltalán nem kell igénybe venniük, ha ezt így döntötték el. Hogyha ennek a férfinek Németországban van vagyona vagy telke, akkor felmerül a kérdés, hogy hogyan kell eljárni Németországban, az örökösödési bíróság kezeli egy örökösödési tanúsítványjal az ügyet. Itt nem jogerősítéletről van szó, tehát itt is csak egy tanúsítvány, ugyanúgy, hogy az örökösödési tanúsítvány esetében. És hogyha az örökösödési bíróság a kettes fejezete értelmében itt nincs illetékessége. Azt gondolom, hogy itt ennél az értelmezési kérdésnél a jogalkotó értékelése Fontos tiszteletben tartsa a nemzeti szabályozást annak érdekében, hogy gyorsabban születesen döntés, a polgárok maguk dönthessenek erről, hogy ennek előnye van, illetve az előnyt érvez, illetve a rendelet eh, illetékességre vonatkozó szabályozásait ez nem érinti. Más helyzet az Európai Örökösödési tanúsítványnál, hiszen ez határokon átnyúlóan került kialakítása, tehát itt csak egy illetékes jelölhető ki. A mások esetében ez nem igaz, legalábbis európai jogértelmében nem. A kötelező részt említeném meg, ez fáradtságos feladat volt, hiszen túl értékeltük a problémát, és a vitáknál, konferenciákon folyamatosan felmerült eh, mindez. Egy konferencián jártam, és a következőt hallottam, miszerint a világon csak két olyan ország van, ahol a kötelező jognak még csak nyomban sincsenek maradványai Mongólia és Tajföld. Tehát, hogyha a tanácsot kér önöktől valaki, aki el akarja kerülni a kötelezettségi jogot, akkor küldjék őt Mongóliába. Hát miért is ne? És akkor megnézzük majd, hogy az európai E, bíróság az ordra publikálja értelmében mit mond erről. Az államszerződéseket is meg szeretném említeni. Máshogy nem tudtuk ezt szabályozni. Intenzívebben foglalkoztam ezzel a kérdéssel, és számos nehéz kérdés adódik mindenből. Minden bizonyal helyes volna, és itt bizony csak az is intézem a kérdést, tehát helyes volna, hogyha ezeket az államszerződéseket e, korrigálnánk az összes érintett érdekében, Németország, Törökország egy jelentős államszerződést kötött, illetve Olaszország is kötött egy államszerződést Törökországgal. Nem tudom, hogy a bizottság kezdeményező szerepet szeretné betölteni, vagy fél attól, hogy eh, hajba kaphat a tagországokkal. Ez egy eh, nehézség volt, de nem lehetett rajta változtatni. Az Európai Jogalkotó ezzel nem tudott változtatni, hiszen egy a, eh, új alkalmazandó jogunk van, de számos más kérdés is adódik ebből, amikre időirányában nem tudom most kitérni. A tagországok megvalósítási, szabályozási érvényesek, a komitológiai eljárás, és Van de Kerkova asszony minden bizonyal erre kitér, majd remélem ez nem lesz túl bonyolult. Más jogalkotásokból tudom azt, hogy minden egyes tagország el akarja olvasni azt, ami rá vonatkozik, utána pedig mindent összefésülnek, és nagyon áttekinthetetlenné válik mindez. Tehát nagyon fontos lenne felvetni ezt a kérdést, hogy mi a helyzet a polgárok tájékoztatásával, az információval. A kormányok nagyon szívesen készítenek fantasztikus brosúrákat, és azt állítják, hogy ezt a lakosságnak eljutatják, de nagyon fontos lenne mi hamarabb Németországban is megemlítettem ezt, a kamarák is foglalkoznak ezzel, a jegyzőkamar, jegyzőkamar, ügyvédi kamar is foglalkozik ezek a kérdésekkel, de fontos, hogy a kormányok is tájékoztassák polgáraikat. Nem tudom, hogy a bizottság itt vállalhatna esetleg kezdeményező szerepet, illetve hogy szeretné ezt vállalni. Minden bizonyal sor kerül még utólagos munkálatokra is, de én egy kicsit várnék még ezzel, és fontos lenne megvárni az első eredményeket. Nagyon gyakran sajnálkoznak azon, hogy a szokványos tartalkozási helyen alkalmazandó jog esetében nincsen jogválasztás, mint például a Hollandiában és az európai megállapodásban, amely soha nem lépett hatályba. Amúgy én ezt a plenáris újításon akkor úgy említettem, mint egy szívesen várt fejleményt, vagy tíz év múlva, de ez még nem valósult meg. Azt gondolom, hogy a törvény jónak mondható, még egyszer megismételném azt, hogy létezik a tagországok dologi joga, ezt eh, úgymond megkíméltük a tagországokban, amennyire erre lehetőség volt, más eh, jogi eljárásoknál ez nem mindig valósulhat meg. Ezt nem nézik mindig jó szívvel a polgárok. A jogi eh, egységesítésnek a bizottság véleménye szerint gazdaság előnyei vannak, viszont ez a polgárok felé nem mindig igaz. Tehát nem szabad beavatkozni az ő saját jogaikba, mindig mélegelni kell a kettőt, a bizottság, a, a forrák, a tanács, a parlament részt vettek ebben a munkában. Nagyon jó volt az együttműködés a parlamentben, de az intézmények között is. Még egyszer köszönöm ezt a nagyon jó együttműködést. Párom Citallaul megjegyzéseit majd, ez az adójog. Nem gondolom, hogy sok előrépést tudunk tenni, ez azonban igen bosszant bennünket, és a nemzeti politikusok egyáltalán nem foglalkoznak ezzel, Nem arra úgy tűnik, hiszen nincsenek gazdasági csoportok, nincsen ipari szövetség, szakszervezeti szövetség, amely foglalkozna ezzel a kérdéssel, és nyomást gyakorolni. Mindig csak egyes esetek merülnek fel, de ezek hatása igen drasztikus lehet. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank, Gott, Eine Lobby der Ab. Köszönjük szépen. Az hagyatékozók lobbia még egyelőre nem ült össze, nincs ilyen. De van olyan érdek, hogy elköltözzenek olyan országba a vagyonnal rendelkezők, ahol nincsen örökösödési adó. Most megadom a szót Van de Kerkhoff Köszönöm, elnök úr! Üdvözlöm a Jüri Bizottság tagjait. Köszönöm, Lechner úr, az első előadást. Jó önt hallani az örökösödési rendeletről, mert ön mindig olyan lelkesen nyilatkozik. Azt hiszem, ma Félúton tartunk körülbelül a rendelet elfogadása, 2012-ben történt elfogadása, és a végleges érvényesülése hatályba lépése között 2015-ben majd, és jó most megnézni, hogy az átültetés hol tart, milyen munkát végzünk ebben a köztes időszakban, ha a jogalkotás megszületik, attól még a mi munkánk nem fejeződik be. A bizottság részéről a tagállamokkal együttműködve most azon dolgozunk, hogy kialakítsunk standard űrlapokat, űrlapokat. Öt dologra kötelez minket a rendelet, ezek közül hármat az elfogadás és a végrehajtás kategóriájába lehet tenni. Aztán van egy egységes jelentkezési nyomtatvány, amely az örökösödési tanúsítvány megszerzésére irányul, és van végül is maga az örökösödési tanúsítvány. Ezekkel kapcsolatban komitológiai munka zajlik. A rendelet elfogadása után, amely tehát 2012. októberében volt, Három komitológiai ülésünk volt összesen, és végül is, amit akartunk, elértük, most megy fordításba, az anyag lehet, hogy éppen ma vagy holnap, és azt reméljük, hogy a fordítások elérhetőek lesznek, a tagállamok ettől kezdve megvizsgálhatják a szövegeket, és a végrehajtási utasítás áprilisban, májusban elfogadhatóvá válik és akkor még mindig bőven lesz a tagállamoknak 2015-ig idejük kialakítani a helyi végrehajtási modalitásokat. Miközben ezt az egységes űrlapot fejlesztjük, alakítgatjuk, próbálunk odafigyelni különös szempontokra, például felhasználóbarát módon próbáljuk őket megfogalmazni. Nem könnyű, mert 28 tagállamban különböző, 28 különböző rendszer verseng egymással, és minden tagállam a saját jogrendjére jellemző, speciális fogalmakat szeretné belenyomni ezekbe az egységes nyomtatványokba, de azért megpróbáljuk ezt megalkotni, elektronikusan ezek hozzáférhetőek lesznek, és arra törekszünk, hogy a feltétlenül szükséges információ, amely minden esetben szükséges, és a kiegészítő információ elváljon egymástól, ezeken az űrlapokon is. Tehát amit nem tölt ki a felhasználó, az eltűnik az elektronikus dokumentumból, és ezáltal is egyszerűsödik. A visszaélések eshetőségével is foglalkozunk. A hatóságoknak fel kell tüntetniük, hogy melyeket töltötték ki ők, és melyeket nem. Utólag nem lehet ezt megváltoztatni, ha ezt már lejelentette a hatóság, és megpróbáljuk azokat az információkat is bevenni az, űrlapokba, ahol a, amelyek az helyi végrehajtási hatóságok számára szükségesek. Özönyös százalék, költségszámítási képletekről van itt szó, hogy a végrehajtás minél gyorsabban megtörténhessen. Mondom, ezt komitológiai eljárásban végezzük, és örülök annak, hogy támogatást kaptunk az Európai Közjegyzőség tanácsától, illetve a telekönyvi hivatalok egyesületétől is, mert hiszen az ő szempontjaikat is érvényesíteni akarjuk, és használhatóvá akarjuk tenni az űrlapokat. Ez volt az első kör a tevékenységeknek, második körben pedig információgyűjtéssel foglalkozunk. Amit önök is tudják, a rendelet végén eh, van egy olyan kitétel, amely az információt serére irányul. A lényegi, eh, érdemi, jogi eh, és kiegészítő információkra vonatkozóan. Ez már most is működik, hiszen a jegyzőségek tanácsa nagyon jó honlapot hozott létre, ahol be lehet táplálni a nemzeti információkat, ezt egyébként a bizottság által társfinanszírozott projekt keretében hozták létre. Ezt majd a European Judicial Network fogja átvenni ennek a honlapnak a kezelését, az Európai Igazságügyi Hálózat. A tartalmakat, hogy miknek kell felkerülniük, most egyeztetik, és az e-justice portálon is hozzáférhető lesz az egész. Tehát az örökösödéssel kapcsolatos valamennyi űrlap, szabály egy helyen meg lesz és hozzáférhető lesz. Információ cserét tervezünk a praktikus, gyakorlati információk körében is a polgárok számára. Meg akarjuk adni konkrétan, hogy hol, kinek, mikor kell milyen hatósághoz fordulni, hol lehet megtámadni a különböző döntéseket, hogy lehet hozzá jutni az európai tanúsítványhoz a tagállamok számára struktúrált templátumokat alakítottunk ki, üres űrlapokat, amelyeket ők persze a hivatalos lappal összhangban, majd a saját felhasználásuk igényei szerint alakíthatnak. Ezeket most véglegesítjük, a tagállamoknak múlt héten küldtük meg őket, és azt reméljük, hogy a tagállamok az év végéig visszajeleznek ezek hasznosságáról harmadik köre a tevékenységünknek, Lechner úr egyébként erre már utalt is, hogy megpróbáljuk definiálni a nem bíróság típusú ö, hivatalos szervek ö, definícióját egységesíteni. Egyeket, ezeket egyelőre ugyancsak kortnak, bíróságnak tituláljuk, de az űrlapok úgy alakítjuk ki, hogy, hogy arra a definícióra érzékenyek legyenek, hogy mi minősül bíróságnak, bíróság jellegű szervezetnek, például ugye jegyzőségnek, és mi az, ami nem, és mely ö, szervezetek foglalkozhatnak ezzel a kérdéssel, és melyek nem. A negyedik terület, amelyel foglalkozunk, az elektronikus nyilvántartása az örökösödési nyilatkozatoknak, vagyis hát végrendeleteknek. A nemzetközi határokon átnyúló örökösödés esetén a legnagyobb probléma általában az, hogy hiányzanak az információk, azt sem tudják, hogy tette a hagyatékozó nyilatkozatot, ha igen, az felelhető-e. Erre vonatkozóan tagállamok összefogásával arra törekszünk, hogy a nemzeti nyilvántartásokat hozzáférhetővé tegyük a tagállamok számára, és Európa szerte tudható legyen, hogyha valaki végrendelkezett, akkor ez a végrendelet hol felelhető, vagy felelhető-e. Megvizsgáltuk annak a lehetőségét, hogy egy közös európai nyilvántartást hozzunk létre, vagy pedig a nemzeti nyilvántartásokat kössük össze. Az európai örökösödési tanúsítvány elektronikus jellege révén talán lehetővé válik az is, hogy a megosztás és hálózatba kötés után akár ö, egységesüljön ez a rendszer, hogy a csalások kiküzölbetőek legyenek a tanúsítványok kiadása kapcsán. Vizsgáljuk ezeket az opciókat. Itt még nem állítjuk azt, hogy készek lennénk, de 2015-re meg lesz ez is. Folytatjuk a munkát. A tagállamok is dolgoznak. Egyeztettünk velük az Európai Igazságügyi Hálózat polgári és kereskedelmi ágával, idén lesz még egy ilyen nagy egyeztetésünk a tagállamokkal. Valamely tagállam jelenleg átvilágítja saját joganyagát, hogy szükséges-e annak módosítása a harmonizáció irányában és érdekében. Itt nem csak az örökösödési jogról van szó, hanem társult jogi területekről is, mint például a telekkönyvi szabályozásról, a külföldieket megillető jogok módosításáról, ezt tehát tagállami lépéseket igényelhet, még akkor is, hogyha az irányelv egyébként már majd hatályos lesz, és egyes tagállamok önként is szeretnék modernizálni saját rendszereiket, hiszen sok országban ezek nagyon elavultak. Végül pedig tudjuk, hogy sok tagállamban zajlanak képzési programok a hatóságok részvételével, a rendelet át, végrehajtására vonatkozóan, hiszen ugye ez a fő kérdés, ugye, hogy a, a állampolgárság vagy lakhely szerint legyen az illetékesség. Ezekről a kérdésekről folyamatos képzések zajlanak már több tagállamban. Összefoglalva, azt mondhatom, hogy jól halad a munka. A végrehajtásra vonatkozó javaslataink idén áprilisban tavasszal kész lesznek, és utána 2015-ben valóban június, augusztusában elkezdődhet az alkalmazás. Ahogy Lechner úr is hivatkozott az államközi egyezményekre, nyilván az elsődleges jog arra kötelezi a tagállamokat, hogy kétoldalú szerződéseket kössenek, jelenleg legalábbis ez a helyzet ebben a témában. Mi a bizottság részéről ezt proaktív módon ugye nem követjük, hogy milyen kétoldalú megegyezések születnek folyamatosan, de ha egy tagállam segítséget kér ehhez tőlünk, akkor azt megadjuk, és hogyha a kompatibilitás igénye felmerül bennük, akkor mi tudunk tanácsot adni. Az az igazság, hogy még egy tagállam sem kért minket erre. Köszönöm szépen. Vielen herzlichen Dank, Frau Köszönöm szépen, Fanne Kerkó felasszony. Most pedig Filip Zitela következik, aki az adó oldalt fogja megvilágítani. Parancsoljon. Mr. President and... Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek a bizottság részéről, és bemutathatom a kezdeményezéseinket. Philip Svitalá nevem, és a közvetlen adózási politikával és együttműködéssel foglalkozó osztály politikai tisztviselője vagyok az Európai Bizottság taxút főigazgatóságán. Tehát az első lépés az az ajánlás volt, amelyet 2011-ben dolgoztunk ki a kettős örökösödési adó elkerülésére vonatkozólag. És ugyanekkor követendő irányvonalakat is megfogalmaztunk a tagállamok számára, hogy ne legyenek diszkriminatív jellegűek az örökösödési adóra vonatkozó szabályok. Nézzük először is egy kicsit a szélesebb hátteret az Európai Unió minisztereinek egyhangú döntése szükséges mindenféle adóügyi változtatáshoz, tehát ezek a döntéshozatali mechanizmusok rendkívül nehezek. Ugyanakkor az európai polgárok kell, hogy tudjanak élni azokkal a belső piac adta előjogokkal, amelyeket biztosít számukra az Európai Unió, és az adó akadályok nem akadályozhatják meg őket abban, hogy éljenek ezekkel a jogaikkal. 2011-ben az Európai Bizottság nyilvánosságra hozott egy listát arról a 20 leggyakrabban megjelenő problémáról, amely megakadályozza az európai polgárokat abban, hogy megfelelően éljenek a belső piaccal. Ezek között szerepeltek az örökösödési adó problémák is, és ez arra ösztönözte a bizottságot, hogy ezeket a problémákat egy kicsit részletesebben is megvizsgálja. Úgyhogy a bizottság részéről külső segítséget is kértünk, és egy külső szakértőt is felkértünk, hogy megvizsgáljuk a megfelelő megoldásokat a diszkriminációs és a kettős adóztatás témakörében. Mindezek a munkák lehetővé tették, hogy begyűjtsük a megfelelő információt, adatot arról, hogy eh, milyen mértékben növekedtek az örökösödési adóval kapcsolatos problémák. Egyrészt azért, mert egyre több európai állampolgár mozog, lépi át a határokat, egyre több eh, európai polgár vásárol ingatlant valamelyik másik tagállamban, és egyre többen valósítanak meg portfólió befektetést is határokon átnyúló jelleggel, vagyis röviden összefoglalva egyre többen rendelkeznek vagyonnal, vagyontárgyakkal a saját tagállamukhoz képest egy másik tagállamban. Megvizsgáltuk tehát az ezzel kapcsolatos problémákat. Ezek a problémák tulajdonképpen nem voltak hatalmas problémák az összegeket tekintve, de azért mégiscsak fontos problémák. Hogyha megnézzük a tagállamok oldaláról az örökösödési adót, akkor nem ezek a legfontosabb bevételek, valójában elég kicsi bevételnek számít ez egy tagállam teljes bevételeihez képest, teljes jövedelméhez képest. És a teljes örökösödési adóhoz képest a határokon átnyúló örökösödési adó kérdések tulajdonképpen kb. másfél milliárd eurót tesznek ki, tehát ennyi a tét. Ugyanakkor egy adott személy számára igenis nagyon komoly összegről lehet szó, tehát egyik oldalról nézve a tagállamok oldaláról nem óriási jövedelemről kellene lemondania, hogyha megszűnne a kettős adóztatás, viszont a polgárok számára, a polgárok oldaláról nézve egy igen jelentős kérdést tudnánk megoldani. láthatjuk, hogy tulajdonképpen nincsen sok megoldási lehetőség a polgárok oldaláról nézve. Nézzük meg, hogy milyen kétoldali megállapodások, kétoldalú megállapodások vannak a kettős adóztatás elkerülésére. Hát azok közül, amelyek az örökösödési adóra vonatkoznak, ezek között nagyon keveset találunk. Az OECD-nek van egy iránymutatása, csak ez 1982-es, um, tehát eléggé elavult, és az OECD elmondása szerint egyelőre nem dolgoznak azon, hogy a közeljövőben az örökösödési adóval kapcsolatos újabb szövegeket bocsássanak ki. hogyha megnézzük a bírósághoz elkerült ügyeket, akkor azt látjuk, hogy főleg diszkriminációval kapcsolatos ügyek kerültek a bíróság elé az örökösödési témakörben. Az első témakör a kettős adóztatás, ezzel kapcsolatban ajánlást bocsátottunk ki. A második probléma pedig a diszkrimináció, amelyet úgy próbálunk megoldani, hogy a tagállamoknak iránymutatásokkal szolgálunk, hogy hogyan tudnák a saját adórendszerüket úgy átalakítani, hogy megszűnjenek ezek a diszkriminatív intézkedések. Az ajánlásainkban unilaterális megoldásokat javasolunk a tagállamok számára. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok lemondanak a saját adó jövedelmükről olyan esetekben, amikor egy másik tagállamban van az örökölt vagyontárgy, akkor könnyen elkerülhetnénk a kettős adózás problémáját. és így, hogyha az örökösnek még magasabb adót is kell fizetnie, legalább csak egy tagállamban kell adót fizetnie, és kikerültük a kettős adózás problémáját. A tagállamok alapvetően üdvözölték a bizottsági ajánlásokat, természetesen ezeket az ajánlásokat 2012-ben megvitattuk a tagállamokkal. A tagállamok úgy vélték, hogy ezek a megoldások arányosnak tekinthetőek. És nagyjából elmondhatom, hogy a bizottság helyzetértékelésével egyet értettek a tagállamok. 2012. novemberében konferenciát szerveztünk a STEP szervezettel, amely az adó és ingatlan szakértők társasága, és nagyon sok érdekes hozzászólást hallhattunk a résztvevők részéről ebben a témakörben, és a kezdeményezésünket ők is maximálisan támogatták. Akkor most szeretnék néhány szót arról elmondani, hogy a jövőben milyen lépésekre készülünk az örökösödési adó témakörében. A bizottság éppen most dolgozik egy nyomonkövetési jelentésen az örökösödési adó témakörében, amely valószínűleg az idei évben el is készül majd. Ebben a jelentésben felülvizsgáljuk azokat a jogszabályi változtatásokat, amelyeket a 2011-es ajánlások alapján foganatosítottak a tagállamok. Ezen kívül úgy véljük, hogy szükség lenne egy szakértői csoport felállítására. Ennek a szakértői csoportnak alapvetően kettő célkitűzése lenne. Az első az, hogy összegyűjtse a tagállamok részéről a jó gyakorlatokat a közvetlen adózási akadályok esetében. A második célkitűzés pedig az lenne, hogy meg kell vizsgálniuk az örökösödési adóval kapcsolatos ajánlások végrehajtását. Ez a szakértői csoport éppen most áll fel. Reméljük, hogy hamar tető alá hozzuk ezt, a megfelelő dokumentumokat már elkészítettük, és már a jelentkezéseket is gyűjtjük ebbe a szakértői csoportba. Tehát a jelentkezéseket kiírtuk, reméljük, hogy egy-két hónapon belül le tudjuk majd zárni az ezzel kapcsolatos munkát. Úgy véljük, hogy 2014-ben, sőt valószínűleg még 2015-ben is lesz tennivalója ennek a szakértői munkacsoportnak. További tervünk egy nyilvános konzultáció elindítása az örökösödési adó témakörében. Reméljük, hogy ennek a konzultációnak a segítségével láthatjuk majd, hogy az EU-n belül milyen problémák merülnek fel az örökösödési adó elkerülésével kapcsolatban. És amikor összegyűjtöttük mindezeket az adatokat és információkat, és megvizsgáltuk, hogy milyen irányban haladunk, hogy a tagállamok hatékonyan tudták-e javítani adózási rendszerüket és örökösödési adózási rendszerüket, akkor megvizsgáljuk a helyzetet, és egy értékelő jelentést fogunk elkészíteni, és ezek után fogjuk majd eldönteni, hogy milyen további intézkedésekre van szükség. Amennyiben szükségesnek találjuk, jogalkotási kezdeményezéseket is el fogunk indítani. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Köszönöm. Most pedig a konkrét alkalmazási területekre térünk ki. Lagárt professzor urat köszöntöm, parancsoljon ön ilyen szó. protection des adultes vulnérables prend de plus Köszönöm szépen a szót. A kiszolgáltatott felnőttek védelme egyre fontosabb a demográfiai változások miatt és az Alzheimer-kor egyre nagyobb elterjedése miatt. Az Alzheimer-korosok száma Európában körülbelül 6,5 e- millióra tehető, és a becslések 2040-re 10 millió Alzheimer kórost jósolnak. A tagállamok természetesen keményen dolgoznak azon, hogy megfelelő jogi segítséget és védelmet tudjanak biztosítani ezeknek a betegeknek, de ezt mindenki a saját kontójára teszi, egymástól elszigetelten, különböző jogszabályokkal. Ráadásul a probléma egyre inkább határokon átnyúló jelentőséggel bír. Nem is beszélve a déli és északi, illetve a déli és keleti területekről érkező migránsokról, itt vannak azok az európaiak, azok a jólétben élő európaiak, akik mondjuk nyugdíjas korukra valamilyen déli országba költöznek, ott vásárolnak ingatlant, én mondjuk franciaként, brötányiként egyre inkább látom, hogy hány angol vásárol magának ingatlant Brötányban. Ez az egyre inkább nemzetközévé váló helyzet kihívások elé állítja a joggyakorlókat, és sok esetben nehéz ezeknek a személyeknek megvédeni a vagyonát mi történik, hogyha védelemre van szükség, akkor melyik tagállam hatóságaihoz kell fordulni, melyik lesz az irányadó jog, hogyha valamilyen védelmi intézkedést hoznak az adott felnőtt személy tagállamában, akkor ezeket az intézkedéseket végre lehet hajtani abban a tagállamban is, ahol éppen tartózkodik ez a személy, vagy ahol valamilyen vagyona van hogyha kórházba kellene vinni ezt az adott szemét, akkor ki fogja eldönteni, és milyen törvények alapján, hogy szükség van-e a kórházi kezelésre, vagy sem. Mi történik egy olyan felnőtt személy, aki képtelen saját vagyonát kezelni? Mi történik akkor, hogyha egy bankszámlát kell felhasználni? Mi történik, hogyha életbiztosítást kell kötni? és természetesen mindegyik esetben nagyon komoly jogbiztonsági kérdések merülhetnek fel. Nyilván a bankok nem szeretnének olyan összegeket felszabadítani, amelyekre utána nem kapnak garanciát, és a vásárló sem kíván olyan ingatlanba beköltözni, ahonnan bármelyik pillanatban kilakoltathatják. Tehát ezek a kérdések mind nagyon komoly gyakorlati problémákat vetnek fel, és meghatározzák az Európai Unió tagállamainak egymáshoz való viszonyát is. A nemzetközi magájogról szóló hágai konferencia elég sok kérdésre választ adott, ezek nagyon jól átgondolt válaszok voltak. Az 1996. október 19-i szövegében a gyermekek védelméről van szó, amelyet a 28 EU-s ország közül 26 már hatályba léptetett, és a 2000. január 13-i hágai konferenciás szöveg pedig a felnőttek védelméről szól, ezt egyelőre 15 ország írta alá, amiből 14 EU-s tag, és ezek közül 7 ratifikálta ezt, valamint Svájc. Ennek az egyezménynek a felhasználhatósága, a hatája igen széles. Ez a felnőttek védelméről szól, azoknak a felnőttek a védelméről, akik saját személyes kapacitásuk megváltozása miatt nem képesek saját érdekükben eljárni. Ez minden egyes védelmi rendszerre, a gondnokságra, a részleges gondnoki felügyeletre, az ideiglenes ügyvédi segítségnyújtásra egyaránt kiterjed, valamint arra is, hogy mikor lehet valakit cselekvésképtelennek nyilvánítani, hogy hogyan kell kijelölni azt a védelmi szervet, amely ezzel a felnőttel foglalkozik, hogyha intézménybe kell elhelyezni ezt a felnőttet, akkor ezt hol kell megtenni, illetve az adott személy vagyonát milyen intézkedésekkel lehet megvédeni, és hogyha valamilyen orvosi beavatkozásra van szükség, akkor ki dönt ebben az ügyben. A nemzetközi magánjog természetesen meghatározza az alkalmazandó jogot, az illetékességet, a meghozott határozatok végrehajthatóságát, és az érintett tagállamok közötti együttműködést. Most nem fogok belemenni ennek az egyezménynek a részleteibe, csak úgy általánosságban összefoglalnám, hogy miről is van szó. Nézzük először a hatóságokat. Az egyezmény a szokásos tartózkodási hely szerinti hatóságokat jelöli meg azon hatóságoknak, amelyek a legközelebb állnak az adott nagykorú személyhez, amelyek a legjobban meg tudják ítélni az ő helyzetét. Ennek a hatóságnak a saját tagállamának megfelelő jogot kell alkalmaznia. Nyilván ez a legegyszerűbb a megkeresett hatóság számára, sokkal egyszerűbb, mint hogy egy külföldi jogot kellene alkalmaznia, így már bizonyos nehézségeket ki is szűrhetünk, többek között azt, hogy a különböző jogszabályi különbségeket akkor nem kell figyelembe venni. Természetesen ehhez szükséges az, hogy az egyik szerződő ország hatósága által meghozott döntéseket egy másik tagállamban is elfogadják, hogy mikor lehet ezt az elfogadást megtagadni, ennek az okainak a listája egy viszonylag szűkre szabott lista, például, hogyha mégsem volt illetékes az a hatóság, amely meghozta az adott döntést, vagy pedig, hogy nem kapott megfelelő segítséget az illető nagykorú személy, vagy pedig, hogyha nem hallgatták meg megfelelőképpen az érintett felnőttet minden tagállamban, ez egyébként nagyon sok egyezményben így van, minden tagállamban ki kell jelölni egy illetékes hatóságot, amely az információcseréért és az együttműködését felelős. Csak hogy felmerül itt egy kérdés. Tovább kell lépnünk ennél, vajon Európai Uniós szinten, vagy ez elégséges? Az a probléma, ami az Európai Unión belül fölmerül, az nagyjából ugyanaz a probléma, mint amit a hágai egyezmény végül is már megoldott. Ez egy általános érvényű egyezmény, és ez hasonlít az európai jogszabályokhoz, az együttműködés, az illetékes hatóságok és az alkalmazandó jog tekintetében, mondjuk, mint ami az örökösödés esetében történt, vagy pedig a gyermektartás esetében most beszéltünk amúgy az örökösödésről. Mindenben kulcsfontosságú a szokásos tartózkodási hely, és ennek összeegyeztethetőnek kell lennie az Európai Uniós jogszabályokkal. Természetesen, hogyha szükség van rá, akkor új rendeletet lehet kidolgozni, amely összefoglalja a hágai egyezmény legfontosabb intézkedéseit. Viszont, hogyha elindítunk egy ilyen munkafolyamatot, akkor valószínűleg jogalap problémákba ütközhetünk. Hogyha az én személyes véleményemet kérdezik, hogy mi történne akkor, hogyha ebben a témában új rendeletet dolgoznánk, én úgy gondolom, hogy ez nehézség, vagy ez nehézkes lenne. Hát elég megnézni, hogy az örökösödési rendelet milyen nehézkesen jött létre, ráadásul teljesen redundáns lenne. De akkor mi lenne a legjobb megoldás. Egy olyan megoldást kell keresnünk, ami a parlament véleményének is megfelel, mint ahogy azt egy 2008-as határozatában a parlament kimondta. Tehát ez a talán legjobb megoldás, ez az lenne, hogy általánosan ratifikálni kellene a hágai egyezményt. Természetesen a ratifikáció időigényes, ezt mindannyian tudjuk, de talán nem annyira időigényes, mint egyesek tartanak ettől. Az Európai Tanács egyébként az egyik 2008-as határozatában engedélyezte a tagállamoknak, sőt, ösztönözte a tagállamokat arra, hogy az 1996-os, az imént említett gyermekek védelmére vonatkozó hágai egyezményt ratifikálja, ami a Brüsszel 2A-nak felel meg. Ez a tanácsi határozat tulajdonképpen sikeresnek mondható, hiszen az imént 28 tagállamból 26 már ratifikálta ezt az egyezményt, és reméljük, hogy a két lemaradt rossz tanuló is utoléri majd a többieket. Na most miért ne tehetnénk meg még egyszer ugyanezt? Tehát, hogy miért ne lehetne az európai tanácsnak még egyszer a tagállamokhoz fordulni, és arra ösztönözni őket, hogy a 2000-es egyezményt is írják alá. Tehát, hogyha valamilyen európai szintű fellépésre van szükség, akkor a hágai egyezmény felnőttek védelméről szóló hágai egyezmény ratifikálása megfelelő megoldás lenne. Viszont, hogyha saját jogszabályokat akarunk alkotni, akkor ennek sem kellene megtörténnie, mielőtt még az összes tagállam, aki szeretné, nem ratifikálja ezt az egyezményt. Köszönöm. Köszönjük szépen, professzor úr. Most következő előadónkat, Richard Frimston urat kérem fel, hogy tartsa meg előadását. Köszönöm, elnök úr. Ahogy az egyik szakértője, a szakértői csoportnak Lagarde úr is, én is büszke vagyok erre az örökösödési rendeletre, és arra, hogy eljutottunk idáig. Sajnálatosnak tartom, hogy az Egyesült Királyság és Írország nem vesz ebben részt. Én üdvözlöm az előrehaladást ebben a dossziéban, és Lechner úr megjegyzésére is hivatkoznék, arra, hogy széles körülön kell értelmezni ezt a fogalmat, és ezzel kapcsolatos az én előadásom is. Az Egyesült Királyságot tehát nem köti a rendelet, de azért minket is érint, hiszen London lakossága jelenleg 40%-a külföldi. London a hatodik legnagyobb francia város ebben a pillanatban, és hát London ugye a világ egyik legnyitottabb városa. És a gyakorlati jogalkalmazás szempontjából, például kezdjük ott, hogy ki minősült tagállamnak, a rendelet szempontjából. Lechner úr ugyan, és mi is tudjuk, hogy az említett két, illetve három állam Dániával nem tagja a rendelet alkalmazási körének. A vonatkozó jogszabályokban ez már nem világos, és az általános értelmezés során nagyon is felmerül a probléma, hogy mondjuk ha, ha az Egyesült Királyságban lakik valaki EU-s polgár, az nyilván nem vethető alá az angol örökösödési jognak. Vagy nem nyilván, pont ez a probléma. És a joggyakorlat során gondot okoz, hogy a, a 34-es cikk szempontjából ez a három tagállam most minek is minősül. A jelenlegi ö, ö, otthoni joganyag mm, ö, széttöredezett eleve, és ha egy angol ö, személy Franciaországban ö, szerez vagyontárgyat, akkor erre az Egyesült Királyság a francia jogot alkalmazza, de nem tudjuk eldönteni, hogy ez helyes eljárás eleve. Tehát ez nagy jogbizonytalanságot szül. A másik gond, a részleges ügyelthelyezés problémája. A 34-es cikk ezt lehetővé teszi, Például, ugye, ha egy személy Spanyolországban rendelkezik ingatlannal, az Egyesült Királyságban lakik, akkor Spanyolország elfogadja a spanyol bíróság elé való áthelyezést, míg a, a hagyaték más részeit pedig angol jog alapján kell elbírálni. Tehát ez is megosztottságot szül. Aztán jó lenne foglalkozni azzal is, hogy a különböző jogrendekben sokáig fel sem merült ez a probléma, most meg egyre jobban. Az ingatlan, amit az EU-n kívül szerzett valaki, az megint csak egy harmadik joganyag alá tartozhat, ami ingóság, az pedig megint más jog alá tartozik, és így az EU-nak is adott EU-n kívüli joganyagot kell alkalmaznia, az Európai Unión kívül szerzett ingó és ingatlan vagyontárgyak arra vonatkozó jog alkalmazása igenis új és nagy kihívás lehet egyes tagállamok számára. Számos tagállamban vita zajlik továbbá arról is, hogy például egy francia ingatlan mindig a francia örökösödési jog alá tartozon sem, és ha ez megváltozik, akkor hogyan változzon meg. Ez ugye az állami ö, politikát érintő kérdés, mert a rendelet szempontjából csak annyit mondunk ki, hogy egy ö, joganyag szabályozza az egész ö, hagyatékot, de tehát hogy ne lehessen több különböző joganyag alapján elbírálni ugyanazt a hagyatékot, ha az megosztott. Ez lenne a rendeletnek legalábbis a célja, de ez egyelőre még nem garantálható. Itt említeném meg az örökösödési adó kérdését, ugye ez a rendeleten kívül van. A jogrendválasztástól függ így, hogy mennyi örökösödési adót számítanak ki. Ez visszaélésekre adhat alkalmat. Jó a bizottságtól azt hallani, hogy erre vonatkozóan tervez valamit. A jelenlegi rendelet sokkal több adóügyi változtatást igényelne, mint amennyi jelenleg van. Ugye a kettős adóztatás elkerüléséről szóló törvény joganyag nem ad garanciát az örökösödési adó kettőségének kivetésével szemben, és a polgárok nem is tudják az ilyen veszélyeket. Lagárd úr foglalkozott már a hágai egyezménynyel. Üdvözölném, én üdvözlöm a megegyezést, az egyezményt, hatalmas lépés ez sok jogrend számára, mert a nemzetközi magánjog ügyében eddig óriási volt a megosztottság, most már nem akkora. Örülök, hogy több tagállam is ratifikálta a megállapodást. Mint Egyesült Királyságban működő ügyvéd, örülök annak, hogy ezt az Egyesült Királyság megtette, és kínos számomra, hogy csak Skócia vonatkozásában ratifikált az Egyesült Királyság az egyezményt, Anglia és Írosz, Észak-Írország nevében nem. Ösztönözném saját kormányomat arra, hogy ezt tegye meg minél hamarabb. És Írország talán, és Portugália is majd aláírnak idén, de ezt még nem tudjuk biztosan. A gyakorlat szempontjából egyre több olyan ügy van, amely határokon átnyúló problémákat vet föl. Angliában az utóbbi három-négy év során több olyan esetünk volt, amely a gondnokság alá helyezett emberek vagyon tárgyainak mozgatásával volt kapcsolatban, ugye például egy Kaliforniából Angliába, vagy Írországból Angliába, Franciaországból Skóciába, Angliából Skóciába költöző személyek kapcsán. Ezekben az esetekben az egyezmény nagyon jól alkalmazható volt, megmutatta az erejét, tehát én csak üdvözölni tudom a hágai egyezményt. Ugyanakkor ennek is megvannak a maga korlátai. Például a megbízások szempontjából. A megbízási nyilatkozatot jelenleg csak helyi szabályok alapján lehet tenni, és ezt nem kötelesek elfogadni egy másik államban. Én azt javasolnám, hogy bár ö, itt talán sokan azt mondják, hogy rendeletre nincs szükség, mozduljunk el abba az irányba, az Európai Unióban, hogy egy egységes megbízási nyilatkozat jöjjön létre, egy úgynevezett európai megbízási nyilatkozat, ennek hatalmas hozzáadott értéke lenne. A 35-ös cikk foglalkozik a hágai egyezményben azzal, hogy ennek milyen lehetőségei vannak. Szerintem nagyon hasznos lenne egy egységes európai megbízás nyilatkozat. Ennek segítségével számos hivatalos okiratot sokkal könnyebb lenne elismertetni Európa szerte. Azt hiszem mindent elmondtam, amit akartam sajnálom, mondom még egyszer, hogy az Egyesült Királyság nem részt, vesz részt ebben a mechanizmusban, de össz, örülök annak, hogy azért történik előrelépés folyamatosan ezen a területen. Köszönöm szépen az előadását. Most pedig meg szeretném kérdezni, hogy vannak-e kérdések, megjegyzések. Lechner kolléga parancsoljon. Ja, zunächst bin ich mit dem, was Professor Lagarde äh, äh, erklärt hat und gesagt hat. Nagyon egyetértek äh, azzal, amit ön megoldásként felvázol. Hát jó lenne magálpadosra jutni, hiszen így a legtöbb problémát meg lehetne oldani. Primson úr, erről a kérdésről már beszéltünk, véleményem szerint ez nem lehet kétséges, nem tudom, hogy a bizottság ezt esetleg máshogy látja el, szerint az örökösödési rendeletben Irország, Dánia és az Egyesült Királyság harmadik országoknak tekintendők. Tehát mi nem tudtuk az örökösödési jogot megütenében szabályozni, az örökösödési tanúsítvány sem érvényesít. Tehát, hogyha egy-két-három szabályozás megmaradhatna, amelyeket alkalmaznánk, akkor ez világos lenne. Azt gondolom, hogy ennek oka a következő. A jogalkotás minősége európai szinten véleményem szerint 99 óta, mióta én itt először dolgoztam, jelentős módon javult az igazságügyi biztos asszony munkának köszönhetően, de még mindig nem tökéletes a rendszer. Például, ami az átmeneti megoldásokat szabályozásokat illeti, és a következőt mondanám a bizottságnak. Jó lenne, hogy minden rendelet esetében ezt egységesen ellenőrizik. Itt nincsenesen kérdéses esetek, ami az eredményt illeti, viszont ez nem rendszeres, és nem szép, ami eh, a hatályba lépést illeti. Hasonló a helyzet a harmadik országokkal és más rendeletekben, ezt kifejezetten belevették. Én annak idején azt gondoltam, hogy ezt azért nem vették bele, mert nem ide tartozik. Azt gondolom, ha ezt mindig így tennénk, akkor nem lennének félreértések. Tehát azok, akik nem vesznek részt a rendeletben, a rendelet nem minősülnek tagországoknak, és ez egy egységes szabályozásnak minősülhetne. Frimston úr mi nagyon reméltük azt, hogy az Egyesült Királyság csatlakozik a rendelethez, ugyanúgy, ahogy Írország, közös érdekünknek megfelelően. Éppen ezért nyitva tartottuk mindezt, és az utolsó pillanatban nem írtuk bele azt, hogy ők ide tartoznak, és aztán mégis valóban ide tartoztak. Ami a továbbutalást illeti, a visszautalást, amely eredetileg nem tervezték, ez ahhoz vezetett, hogy megosztottak voltak a véleménye a vagyonoknál, megosztás érvényesült, mint például Spanyolország, ahol ez nem létezett, de annyira nem nehéz ezt, tehát ezt meg lehet oldani. Tehát, hogyha egy európai állampolgár, egy német, egy belgár állampolgár Nagy-Britanniában lakik, akkor, ez van ingatlan, akkor ezzel az ingatlannal a a saját hazája szerinti jog értelmében um, vonatkozik rá ez a rakosodési jog. Nagy-Britannia pont ellenkező irányban, tehát ha egy nagy-britanniai állampolgárnak Európában vagy egy olyan országban van ingatlan, amely részt vesz uh, a rendeletben, akkor nem tudom, mi történik a másik irányból. Én azt hallottam, hogy uh, Itt például német vagy francia jog érvényes, egy brit Franciaországban tartózkodik, vagy Németországban. És ezt majd meglátjuk, hogy hogy alakul minden. Egyelőre szabályozás egyértelmű, a teljes vagyonra rendet értelmében az alkalmazandó jog érvényes, tehát a választott állampolgárság vagy a lakóhely szerinti jog. Ebből minden bizonyan problémák is adódhatnak, de ez mindig így van. Ami az adózást illeti, egy rövid megjegyzésem volna. Nem a bizottság oka a problémának, nem ők a probléma okozója, a bizottság mindig is fáradoztak, hanem a tagországok csokonyossége a probléma, és én arra ösztönöznék mindenkit, hogy egy keretirányelvet fogadjunk el, azért, hogy a fogalmakat tisztázzuk. Önök ismerik az Európai Bíróság ítéletét, amely nem akar beavatkozni abba, hogy minősül külföldi belföldi vagyonnak, hiszen a tagországok ezt nem definiálták egységesen, tehát nagyon fontos van egy keret irányelvben gondolkodni. Én ismerek Németországban egy állásfoglalást, ami nagyon negatív, tehát csak a fejemet tudom emiatt rázni. És Fondeker Kóva asszonynak mondom, Ön azt mondta, hogy bizonyos tagországok elkezdik átvizsgálni, áttekinteni a vagyonjogukat, illetve az örökösödési jogukat. De a országok kénytelenek kicsit jobban kitekinteni, saját határaikon túl tekinteni, hiszen pályavakerek élhetek akár másik oldalán, ahol más jobb van érvényben, adózás miatt is lehet ez így, hogy aki a Kuwait változtat, Lichtenberger mondja, mondom ezt, és itt nagyon óvatosan kell eljárni ezekkel a kérdésekkel, és ezt rendkívül érdekveszítőnek találom. Köszönöm, Tájnasszony. Eine kurze Anmerkung als Csak rövid megjegyzésem volna. A hágai magájog megfigyelőjeként kifejezetten üdvözlöm azt a javaslatot, amit hallottunk. Azt gondolom, hogy a problémákat egy megfelelő meg, megállapodásban tisztázni lehet, és nem egy új rendet tervezettel. Én nem számítottam erre a javaslatra igazából. Elnök, köszönöm, nincsen további hozzászólás. A szakértők közül szeretné valaki reagálni a megjegyzésekre. Ha nem, akkor ezzel lezárom ezt a meghallgatást. Mindenkinek köszönöm szépen, hogy eljöttek. Nagyon értékes hozzászólásokat hallottunk, és a témáról az elkövetkezendő években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 Ez a kísértékű követelésekre vonatkozik, a kísértékű követelések európai eljárás, az európai fizetési meghagyásos eljárás. Nagyon kevés időnk van, tehát csak egy jelentés tervezetet tudunk maximum írni, és a jogalkotási munka már a következő jogalkotási időszakra marad, nagy valószínűséggel, tehát egyelőre ennyit tehetünk és a következő két ülésünket arra szeretném majd felhasználni, hogy ezt az anyagot előre mozdítsam. Hogyha pedig Európában megnézzük a gazdasági válságot, illetve azt, hogy az igazságszolgáltatásnak Európában hatékonyabban kell működnie, akkor ez a gazdasági tevékenységek szempontjából is meghatározó lehet. És a rendeletnek az kell, hogy a célja legyen, hogy a kísértégű határokon átnyúló követeléseknél a kérdést fontos lenne gyorsan megoldani. Csak kevés vállalkozás élt ezzel az eszközzel, hiszen az eljárások nagyon bonyolultak maradtak, és azok az összegek, amelyeket követeltek, kisértékűek voltak, 2000 euró ez a határ, és az eljárás költségei pedig nagyon gyakran túlépték ezt a határt, illetve ezen érték körül mozogtak. Éppen ezért lehetőség volt arra, hogy 2000 euróig a csalások büntetlenül maradtak, illetve ezeket nem lehetett nyomon követni. Tehát egy olyan jogi helyzet merült fel, amikor tisztességtelen gyakorlatokat alkalmaztak az érintettek. Az Európai Bíróság az említett 2000 eurós küszöbértéket 10, euróra, 10 ezer euróra szeretné majd növelni a kísértékű követeléseknél. Annak érdekében, hogy a gyors eljárást használni lehessen, viszont limitálva legyen az eljárás költsége. Ez egy rendkívül értékes módosítás, tehát um, hogy létezik egy felső határa bírósági költségeknél, és ez a jövőben lehetővé teszi majd az előírások szélesebb köri alkalmazását, illetve ezzel az európai uh, polgárok életét is megkönnyítjük. A bizottság javaslatát pozitív, viszont vannak uh, kérdőjelek, amelyek a bírósági költségek uh, csökkentésére vonatkoznak. A bizottság azt javasolja, hogy nagyon fontos elektronikus kommunikációt alkalmazni, különösen ami a dokumentumok bemutatását illeti, de egyelőre ez sajnos még nem működik minden tagországban. És létezett egy olyan előírás, hogy a bíróságok telekonferenciákat, videokonferenciákat kell, hogy alkalmazzanak, illetve más információs technológiai eszközöket, annak érdekében, hogy az eljárás költségeit, a bizonyítási eljárás költségeit csökkentsék, az utazási költségeket megspórolják, stb. stb. És előfordultak olyan esetek, amikor valaki például nem tudott megjelenni a tárgyaláson, ezek mind nagyon szép javaslatok. A gyakorlatban azonban nincs lehetőség ilyen videokonferenciákra nem rendelkezik minden bíróság a megfelelő technikai felszereltséggel. Azt gondolom, hogy maga az irány pozitív, és lehet, hogy speciális egységek a tagországokban illetékesek lehetnének ezeket a kérdésekért, akik megfelelő technikai felszereltséggel rendelkeznek a videokonferenciához például, illetve ahhoz, hogy be lehessen nyújtani hozzájuk elektronikus formában is a dokumentumokat. Rendelnek van egy további pontja, amely ellentmondásos lehet, ez pedig a, a D nyomtatvány fordításához való jog. Ez a D nyomtatvány egy speciális űrlap, ahol a fordítás csak a ítélet tartalmi részére vonatkozik, erre korlátozódik, de a tagországoknak előbb ezt el kell fogadniuk. Mi a gyorsított eljárást fordítások nélkül egyre gyakrabban alkalmazunk, tehát a dokumentumok fordítása nélkül a legtöbb dokumentumot angolul készítik el, a módosító javaslatok is angolul készülnek, és lassan megszokjuk eh, ezt az eljárást. Felmerül benne a kérdés, hogy a tagországok olyan mit gondolnak erről. Hogyha eh, csak az ítélet eh, tartalmát közlik, annak csak legfőbb pontjait fordítják le. De azt gondolom, hogy maga az irány, a tendencia feltétlenül pozitívnak minősíthető. A tagországok közé kell, hogy tegyenek a bírósági költségekről is információkat, illetve arról is, hogy mennyiben kapnak a polgárok segítséget a nyomtatványok kitöltéséhez. Itt arról is szó van, hogy um, a bírósági költségeknél úgymond távfizetése is uh, ki lehessen ezeket egyenlíteni, Egyelőre ez még nem előírás minden tagországban. A przede wszystkim ograniczenie procedur. Nagyon fontos az eljárást e, egyszerűsíteni, a bírósági eljárást szintén egyszerűsíteni, illetve fontos, hogy az európai polgárokkal szembeni csalások számát csökkentsük, és a értékű követeléseknek korábban egyáltalán nem volt e, értelme annak, hogy ezeket behajtsák, hiszen túlságosan sok egyéb költséget vetettek volna fel az utazás, tolmácsás, fordítás miatt, és nagyon gyakran eh, túléptek ezek a költségek a, maga a követelés költségén. A bizottsága jelenleg egyeztetek, és a 10 ezer euró lehet, hogy még magasabb is lehetne, tehát ezt a határértéket lehet, hogy még meg lehetne növelni. KKV-knak ez különösen fontos lehet, ahol az átlagos tranzakciós érték 13-14 ezer euró között mozog, és itt a gyorsított eljárás hatékonyabb lehetne a kkv számára, meg vagyok majd a bizottság gondol mindenről, és a következő ülésen részletesen be fogom tudni mutatni a javaslataimat. Van-e bárkinek hozzáfűzni valója? Köszönjük, Éringer asszony. Akkor ezt a munkaanyagot tovább tárgyaljuk majd legközelebb. Most Lichtenberger asszony jelentése következik. A 24-es napirendi pontot most elhalasztjuk, mert nem jött meg az előadó. Remélem Lichtenberger asszony még visszajön. Ez, erről még lesz szó, de nem most. 25. pontot tárgyaljuk most. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt egy irányelve kapcsolatos vélemény, amiről beszélünk, az ártatlanság vélemével kapcsolatban. Az eljárással kapcsolatban nem sok időnk van, tudom, el kell, hogy mondjam, a Liga Bizottság egy munkaanyagot fog kialakítani. Ma lesz, vagy van itt nálunk erről az első eszmecsere. Március 20-án fogom itt önöknek a véleményt bemutatni, és április 10-én kellene róla szavaznunk a bizottságban. Itt a büntető eljárás során alkalmazandó minimál feltételekkel kapcsolatban van itt egy szövegrész, amely az eljárási garanciákat a tagállamokon belül és a magasabb védelmet lehetővé teszi, de előfordulhat, hogy ezek sérülnek. Véleményem szerint, most csak a német jogot tudom megítélni, ami ebben a szövegben van, ez az abszolút minimum, ennél kevesebbet nem lehet elfogadni, de szerintem ez túlzott kevés. A bizonyítási teher kezdődik, ennek megfordításának lehetőségéről szól az ötös bekezdés második része, amely azt mondja ki, hogy egyes feltételek esetén a, a bizonyítás terhelynek iránya megfordítható. Szerintem ez egy nem jó ötlet, nagyon idegen nekem ez a megfogalmazás, ugyanis alapvető jog, hogy senki nem köteles önmagát vádolni. És itt jogszerű kötelmeket előre lehet írni, de ezt nem. És ha a preambulum bekezdéseket átolvassuk e tekintetben, azt látjuk, hogy hogy ha valakinek a kijelentéseit, nyilatkozatait korlátozni kell, akkor kényszeríteni nem lehet senkit nyilatkozatok tételére, tehát szerintem itt több, nem csak joghézak, hanem önellentmondás van a szövegben, amely a német gyakorlatban biztos, hogy gondokat okozna. Például ez lehetővé tenni azt, hogy egy magas szintű rendőri, rendőrtiszt valakit bizonyos fenyegetésekkel ez elős forult nálunk, arra kényszerített, hogy elárulja egy kiskorú helyét, és kiderült utólag, hogy ez jogszerűtlen eljárás volt a kihallgatás során. Egy elrabolt gyermek halálához vezetett, a helyének a kiadása, amelyet kikényszerített a kihallgatott szemétől a rendőrség, tehát nyilvánvaló, hogy ennek súlyos következményei lehetnek, hogyha ezt így alkalmazzák. Van itt aztán még más néhány bekezdés is, amely túl sok értelmezési szabadságot ad a nyomozati szerveknek, amelyel azok adott esetben visszaélnek, és a tapasztalat azt mondja, hogy van ilyen. Például a kikényszerített ö, tanulvallomások felhasználásával kapcsolatban ö, eleve fenntartásaink kell, hogy legyenek, és ö, egy adott eljárási helyzetben persze nehéz ezt közvetlenül bizonyítani, hogy ilyesmi történt. Tehát ezek miatt én néhány módosítót nyújtanék be. A második nagy terület a bírósági járásban való személyes részvétel kötelme. Németországban nincs ilyen kötelesség, de ezt be akarják nálunk is vezetni. A kivételi záradék ugyanis megnyitja a kiskaput, és eljárási garanciák sérülnek, hogyha ezt csak úgy bevezetik. Remélem, hogy a mi ügyvédeink ezt nem fogják elfogadni. Tudom, hogy kritikusan látják ezt a tervezetet. Lehet a vádlat távollétében is ítélni, ítéletet hozni, de csak minősített esetekben, tehát betegség vagy természeti katasztrófa, és így tovább. Nincsenek ilyen garanciák ebben a tervezetben, szerintem megint csak itt az jog minimum garanciáit meg kellene adni, és az Európai Unió nem tehet ilyet, hogy ennyire fellazítja a feltételeket, ez egyszerűen elfogadhatatlan. Egy kicsit olyan a szöveg, mint hogy valamilyen harmadik országban íródott volna, nem mintha egy demokratikus államban. A, a kényszerítés eszközeit eleve ki kéne zárni a kihallgatások során, úgyhogy sok-sok módosítót fogok benyújtani ezekben a témákban, és remélem, hogy az a néhány kolléga még, aki itt maradt, majd hát támogat, és maga is elmondja véleményét. Köszönöm szépen, Tájnasszony. Nincsen jelentkezés, nyitsa -e majd be ön a saját módosítóit. Legközelebb akkor ugye látjuk a jelentéstervezetet. Igen. Jó, akkor ezt a napi rendi pontot letudtuk, mivel Lichtenberger asszony nincs itt a 21-es ponthoz, ezt nem tudjuk most megtárgyalni, el kell, hogy napoljuk. Maradt akkor a 26-os pont, a szubszidiaritás, de itt meg nincsen semmi jelenteni valónk. 27-es pont egyéb kérdések, senki nem jelentkezik ehhez sem úgyhogy akkor csak annyi dolgom maradt, hogy bejelentsem, hogy március 19-én lesz a következő ülésünkön. A koordinátoroknak pedig azt javaslom, hogy most akkor menjünk eltartsunk szünetet, és 17.30-kor találkozunk újra, mert nincs lehetőségem arra, hogy most egyből minden koordinátort ülecsülítsek, akik arra számítanak, hogy fél hatkor kezdődik az ülés. Yes.